uh, 100% what she's saying, so even if I spoke on her behalf, I assume personally also the commitment. Thank you so much. Tack Mr Romeva och då går ordet till Mr Tarabella. Varsågod. Merci. Madame la Présidente. Je voudrais remercier évidemment euh, Monsieur Romeva Irueda et aussi euh,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 Eh, é com grande preocupação, e era apenas isto que eu queria aqui deixar, que eh, estamos a, a tratar este tema do semestre europeu. Obrigada. Tack Mrs Figuredo. Då går ordet till kommissionens representant. Varsågod. Dank u mevrouw de voorzitter. Um, in het algemeen zou ik willen zeggen dat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 for that we need more better information campaign. thank you for attention. this is lena ek -Guetz. Tack Mrs. Sobir. Och då vill jag ge ordet till eh, kommissionens representant. Varsågod kommissionen.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 Tack Mrs Romero. Då ger jag ordet till det ungerska ordförandeskapet. Varsågod. Köszönöm szépen, elnök asszony! Örömmel jelenthetem, hogy a magyar elnökségnek sikerült ezt a hosszú ideje holdponton nyugvó dossziét elmozdítani a, erről a holdpontról. Önök is tudják, hogy ez egy fontos dosszié volt nagyon a magyar elnökség számára. Úgy Magyarország számára, mint a trió másik két tagja számára, Spanyolországnak és Belgiumnak is. Magyarország ennek tanújelét azzal, azzal adta, hogy elfogadott a múlt héten a belügyi sikerség tanács igazságügyi napján egy áldozatvédelmi iránymutatást, egy ütemtervet, aminek ez a rendelettervezet is a része. Egy másik főállomás abban, hogy elmozdítottuk a dossziét a holdpontról, az az volt, hogy beterjesztettünk egy elnökségi szöveget, egy módosított hatályú szöveget a tanácsban május 3-án tanácsosi szinten, majd azt koreper szinten jóvá hagyattuk. Ennek eredménye az a levél, amit önök is megkaptak, és ami a dokumentumban reprodukálva lett. Ez a levél híven tükrözi azt, hogy a tanácsban most már minősített többség támogatja egy szűkített hatályú rendelet irányelvtervezetnek az ötletét. Időközben, mint ahogy önök is tudják, május 18-án a bizottság bemutatta az áldozatvédelmi csomagját. Ennek a csomagnak az egyik része egy polgári jogi EPO. Ezt a polgári jogi EPO tervezetet a Magyar Elnökség elkezdte tárgyalni tegnap, a Polgárjogi Bizottság egyik szakosított ülésén. Ezen ülés úgy tűnik azt mutatja, hogy a tagállamok szeretnék a két jogszabálytervezetet egymás mellett párhuzamosan tárgyalni. És eddig az a tapasztalatunk, hogy valószínűleg kapcsolódási pontokat kell megteremteni a két jogszabály között, mert egyelőre nem látszik, hogy a kettőt hogyan lehet párhuzamosan alkalmazni majd. Tehát azt javaslom önöknek, hogy a triológusok folyamán erre mindenképpen figyeljenek, hogy hogyan lehet a két intézményt egymáshoz kapcsolni, hogyan lehet egy polgárjogi típusú EPO-t elismertetni egy olyan országban, amely büntetőjogi EPO-t használ, és fordítva. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ez egy fontos elnökség eredmény számunkra, és azt hiszem, hogy a trió nyugodt lelkismertel zárhatja le ezt a fejezetet azzal, hogy bizakodva tekintünk a második olvasatos tárgyalás elé a lengyel elnökség idején. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tack. Och eh, då frågar jag om kommissionens representant vill ta till orda. Någon från kommissionen? Om inte så, så... Yes, please.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 och det var en fråga till eh, ordförandeskapet. Varsågod. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Romero asszonynak is a kérdést. Erre csak azt tudom mondani, hogy a magyar elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a dossziét befejezhessük az elnökség idején. Ezt a kérdést föltettük a tanácsnak, egyetérte a tanács azzal, hogy ezt a dossziét